Az elnök. Señorías, el primer punto que vamos a tratar es la... Hölgyeim és uraim, az első pont, amivel foglalkozunk, az egy szóbeli választ igénylő kérdés a bizottság felé, a munkavállalók szabad mozgását illetően, a román és a bolgár állampolgárokat érintő ideiglenes korlátozások az Európai Unió munkaerőpiacán. Első hozzászólóként Plum asszonya szó. Domnule komisár! Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr! A, az Európai Unió értékelő beszédében a bizottság elnöke Barozó úr úgy nyilatkozott, hogy a foglalkoztatás növelése kulcsfontosságú az egész Európai Unió szempontjából. Ezen túl mindannyian támogatásról sokkal biztosítottuk azokat az erőfeszítéseket, melyek célja, hogy az elkövetkező tíz évben teljesítsük azokat a célkitűzéseket, melyek közé a szegénység csökkentése és a foglalkoztás bővítés tartozik. Elfogadtuk azokat az iránymutatásokat is, melyeket a tanács kell, hogy megszívleljen. Biztos úr, ha tényleg el akarjuk érni ezeket a szép célokat, ha valóban azt akarjuk, hogy Európa versenyképességben vezető hatalom legyen, olyan Európát akarunk, amely állampolgárai érdekében működik, akkor a szabad munkaerő áramlás kulcsfontosságú, alapvető fontosságú. Tudnék, a, a dolgozók, a munkaerő szabad áramlása egyik alap szabadsága az Európai Uniónak, és erős, egységes piacot csak akkor tudunk fenntartani, ha teljesen megnyitjuk a munkaerőpiacokat. A bizottság 2008. novemberi eh, nyilatkozata alapján bizonyosságot nyert, hogy pozitív hatással van az Európai Unióban a gazdaság növekedésére a munkaerő szabad áramlásának. A román és bolgár munkavállalók szabad áramlása pozitív hatással volt a befogadó országok gazdaságára, miközben kimutatható súlyos negatív hatásokat nem hozott sem a bérszínvonalban, sem a helyi munkaerő elhelyezkedési esélyében. A gazdasági válságot nem lehet már tovább kibúvóként alkalmazni, annak érdekében, hogy tovább fenntartsák azokat a korlátozásokat, amelyekkel sújtják a román és bolgár munkavállalókat, holott ezek szívesen járulnak hozzá az Európai Uniós tagállamok gazdaságának növekedéséhez. Ezen túl pedig mindez sérti is azokat a jogszabályokat, melyek érvényesek, például a munkahely, a munkaengedély beszerzésben. Mindez pedig végsősorban oda vezet, hogy illegálisan a szürke gazdaságban vállalnak munkát ezek az emberek, ami pedig a társadalmi biztosítási jogok átvitelét sem teszi lehetővé. Románia és Bulgária jelenlegi gazdasági helyzetben lebontott minden akadályt, illetve a román és bolgár munkavállalók illeti akadályok lebontása hozzásegít Európát ahhoz, hogy előttünk álló kihívásoknak jobban megfeleljen. Biztos úr, egy kérdésem is volna. Azt szeretném, ha az Európai Bizottság szövetségesünk volna. Azt szeretném, ha az Európai Bizottság intézményi támogatást nyújtana. Kérdésem tehát, milyen intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy azok a tagállamok, melyek továbbra is élnek e korlátozásokkal, ezeket felszámolják. Köszönöm, Plamasszony. Dalék biztos úrönél szó. Elnök úr, tisztelt képviselők! A munkavállalók szabad mozgása alapvető elv az Unióban. Az áruk és a tőke szabad mozgásával együtt a szabad piac alapköve, és az európai integráció sikeréhez hozzájárul. Amint mindnyáján tudják, Bulgária és Románia tagsága első 7 évében a munkavállalók teljes mértékben nem részesülhetnek a szabad mozgásból, azért, mert ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Egyes tagállamok a csatlakozási szerződések kapcsán. Ez a munkavállalás szabad mozgását korlátozhatja egy maximális 7 éves időtartamra. Amikor 2007-ben Románia és Bulgária csatlakozott, akkor a 25 tagállamból 10 úgy döntött rögtön, hogy megnyitja a piacait a román és a bolgár munkavállalók előtt. Most már 15 ezeknek az országoknak a száma, és csak 10 tagállamban vannak életben korlátozások. Érdemes meg megjegyezni, hogy a tíz tagállam közül néhányban kevésbé szigorúak ezek a korlátozások. Nagyon fontos észben tartani, hogy az, hogy az ideiglenes korlátozásokat életben tartják-e, a tagállamok felelőssége az ő döntésük, a bizottságnak semmilyen formális szerepe nincs ezekben a korlátozásokban. De a bizottság favorizálja a munkavállalók szabad mozgását. És mindig is az volt a cél, hogy azok a tagállamok, amelyek korlátozásokat vezetnek be, a csatlakozási szerződés feltételei szerint tegyék ezt. Hangsúlyoztuk, hogy ezek átmeneti intézkedések, és hogy a tagállamoknak fokozatosan meg kell nyugniuk a munkapiacukat, és ne használják ki teljes mértékben a hét 7 éves időszakot. Nagyon sok jelentést készítettünk, ami azt mutatja, hogy 2004 és 2007-es bővítési körök után a munkavállalók szabad mozgása pozitívan fejlesztette a gazdaságokat és növelte a keresletet. Ez még ma a gazdasági válság idején is igaz. A bizottság továbbra is arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a piacukat hozzáférhetővé tegyék. Nincs információnk arról, hogy a állandóan ingázó munkavállalóknak milyen a szociális helyzete. 2010-es jelentésben és a 2008-as jelentésben a bizottság hangsúlyozta, hogy a korlátozások nem, vezethetnek, a, nem vezetnek automatikusan ahhoz, hogy megvédjék a helyi piacokat, sőt, az átmeneti korlátozások pontosan, hogy az illegális munkavállalók számát növelhetik. A bővítési körök az addig illegális a munkavállalók számát csökkentették. Sőt, bizonyítékunk van arra is, hogy az új tagállamok állampolgárai a korlátozások miatt kényszerülnek illegális munkavállalásra a régi tagállamokban. A mobilitási áramlatok a kereslet-kínálat piaci törvényeinek megfelelően alakulnak, és a piac itomulását akadályozza a korlátozások bevezetése. Még az élet körülményeket nem vizsgáltuk a román és polgár jogos munkavállalók esetében. Pontosan azért, mert nagyon nehéz ilyen adatokat összegyűjteni. De a munkavállalók kérdését egy elemzésben vizsgáljuk meg, amelyet a bizottság fog elvégeztetni, és az ideiglenes korlátozásoknak a hatását is vizsgáljuk meg. meg. Ezen kívül a bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy az illegális munkavállalás ellen harcoljon. Tudjuk, hogy az a tény, hogy a polgár és a roma munkavállalók még mindig korlátozásoknak vannak kitéve, ez diszkriminációnak minősül. Nagyon szeretnénk, hogyha a munkavállalók szabad mozgását nem korlátoznánk. Ezen kívül ideiglenes intézkedések nem csak a román és a bolgár munkavállalókra vonatkoznak, hanem nyolc olyan tagállamra, amely 2004-ben csatlakozott az Unióhoz rámutatnánk, hogy a jelenlegi ideiglenes korlátozások viszonylag rugalmasak, ők dönthetnek, hogy a 7 éves periódus során mikor biztosítják munkaerő teljes szabad mozgását. Ezek átmeneti intézkedések, az új EU-s törvénynek a bevezetését csak elhalasztják ezek a korlátozások. De azok a román és bolgár munkavállalók, akik nem dolgozhatnak szabadon, a tíz EU-s tagállamban jogi szempontból nem korlátozás. Bár a 18-as cikk megtiltja a nemzetiség szerinti kirekesztést, ugyanakkor ez a korlátozás megfelel más EU-s szerződéseknek, például a csatlakozási szerződéseknek. Az átmeneti munkavállalói korlátozás nem ellentételezi az EU-s törvényeket. Muchas gracias, señor comisario. Nagyon köszönöm, biztos úr. Most a hozzászólók következnek, először a frakciók képviseletében, először a néppárt nevében, Mannor három percben. Köszönöm. A 7 éves átmeneti időszak a teljes megnyitás előtt a 2004-ben csatlakozott államokkal kapcsolatban Németországban és Ausztriában maximális kihasználást kapott a 2 plusz 2 plusz 2 szabályozás kapcsán. Románia és Bulgária esetében Németország egy második fázisított meg 2009-től 2011-ig, és itt is a teljes megengedett időszakot alkalmazta Németország. Dali biztos úr utalt arra, hogy 10 tagállamról van szó, amelyek még korlátozásokat tartanak fenn, nem ok nélkül, mert hogy más és más tapasztalatokkal bírnak ezek a tagállamok. Ezek egyik esetében sem diszkrimináló hatásúak a 18 cikket figyelembe véve, és arra azért lépési lépésekkel hozzászoknunk egy új helyzethez, ennek megvannak a politikai okai az időben való, a korá, túl korai megvalósítása a teljes munkaerő teljes szabad áramlásának negatív hatásokkal volna a munkaerőpiacra. A hosszú távon levő munkanélküliek, vagy a kevéssé képzettek célcsoportja esetében különösen súlyos hatása lenne ennek, például a saját régiómban, Kelet-Németországban. Az Európai Uniós munkahelyekhez való hozzáférés, tehát irányítani kell, ezt a kérdést kezelni kell, és nem lehet rövid távú gyors módosításokat megengedni. Az a kérdés, hogy a bizottság készítsen tanulmányt a Románia és Bulgária munkaerő pozitív hatásairól ezen államokban mindenképpen rossz hozzáállás. Hogyha az érvényben jogszabályok megsértésével illegális munkavállalók működnek ezekben az országokban, ezek akkor is ö, ö, szabálysértések, hogyha nagyon szép statisztikákkal eseteljük ennek előnyeit erősebben kell ellenőriznünk a munkaerőpiacot, hogy az illegalitás ellen, a fekete munka ellen fellépjünk, és ez persze nem jelenti azt, hogy a legális munkavállalókat kell kárhoztatnunk. Közösen kell megadnunk a közös feladatainkat, annak érdekében, hogy 2012-től meg tudjuk tárgyalni a teljes a munkaerő teljes szabad áramlásának lehetőségét. Csak ha differenciált módon, a tényekre alapozva, minőségi vitával élünk, akkor tudunk csak előrelépni, akkor tudjuk megakadályozni azt, hogy a társadalomból a kizárást, és azt, hogy kiátszák egymás ellen a munkavállalókat. Ez világos álláspontja a néppártnak. Már 2009. decemberében is kérdéssel fordultam az Európai Bizottsághoz ö, arról, hogy vajon van-e értékelhető-e, van-e tanulmány, amely értékelni a teljes a munkaerő teljes szabad mozgását, a válasz az volt, hogy ez pozitív hatása van a gazdaságra, és nincs negatív mellékhatása a munkaerőpiacra. Punktum. Ez elég kevés, így biztos úr, már ne is haragudjon. Nagyon sok tudást kell beruháznunk abba a szükséges vitába, amely érvek mentén, tartalmi érvek mentén kövezi le az átmenetet a régi és az új tagállamok között. Köszönöm szépen, Manur, A szocialista frakció nevében kettő percben Kárfin úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, Szeretném, hogyha ezt a vitát arra használnánk fel, hogy azokhoz a kormányokhoz fordulnánk, akik még mindig korlátozással élnek a bolgár és a román állampolgárokkal szemben annak érdekében, hogy minél hamarabb megszűnjön ez. Ez nem csak a, szabad, a személyek szabad mozgását korlátozza. Gazdasági szempontból a nyitott ö, munkaerőpiac is sokkal kedvezőbb, hiszen a szakértők olyan területre ö, ö, mehetnek, ahol nincs elegendő belőlük a saját ö, adott ország piacán. Például ott vannak a bulgár orvosok, olyan területeken dolgoznak, ahol például a befogadó országok nem rendelkeznek ilyen szakért, szakemberekkel. A bogár távoli régiókban ez ugyan problémát okoz, de például Angliában segít, mert ugyanakkor kevesebb költséggel és jobb közszolgáltatással jár. Ami a gazdaságot illeti, az új tagállamok alkalmazottai vagy magasan képzett szakértők, ennek minden gazdaság örül, vagy olyanok, akik segítenek a hiányokat betölteni a munkaerőpiacon. Például olyan versenyképes ágazatokban, amelyekre szükség van az EU-ban. Egyáltalán nem ö, igaz és populista elképzelés, ö, hogy olcsóbb bérért dolgoznak ezek a munkavállalók hiszen Bulgáriában megpróbálnak takarékoskodni például azért, hogy hazautazzanak és eltartsák a családjukat otthon. Mennyivel olcsóbban dolgozik valaki? Ez csak a saját hazáinkban alkalmazhatjuk, mint mitoszt. És gyakorlatilag 0,2 0,5%-a növekedett a migráns munkavállalók száma. Úgyhogy gyakorlatilag nincs is ilyen migráns hullám, ellenkezőleg sokkal kevesebben mennek az új újonnan csatlakozott országokból a régi tagállamokba, mint gondolták, illetve fordítva. Átláthatóság, gazdasági növekedés és a szociális rendszerek szempontjából is csak pozitív jelenségről van szó. Köszönöm. Kalfin úr, köszönjük szépen. Most pedig az Alde részéről velem, asszony. Kedves kollégák, elnök úr, én biztos, én örülök neki, hogy Barozó úr kedden bejelentette, hogy az egységes piacnak az elmélyítése prioritás. Az egységes európai okmány követően az egységes belső piac még mindig nem valóság. Barozó úr azt mondta, a kis és középvállalkozásoknak csak 8%-a nyújt határon átnyúló szolgáltatásokat. A Monti jelentés is rámutat, hogy a szabad mozgást még mindig korlátozók. Számomra nem tűnik valósnak az egységes belső piac. Barózó úr azt szeretné, hogyha Delor úr európai elképzelését újraélesztenénk. Az európai történelmet figyelembe véve, hogyha egységes belső piacot akarunk létrehozni, a szabad mozgásra alapozva, hogyha el akarjuk kerülni a gazdasági nacionalizmust, a gazdasági válságot, hogyha a legversenyképesség a gazdaságának akarunk válni, ha növelni akarjuk a munkavállalók foglalkoztatottságát, akkor el kell távolítanunk azokat a korlátokat, amiket bevezettek a borgán és román állampolgárokkal szemben a tíz tagállamon, olyan félelmek alapján, amelyek nem valósak. A bizottságnak mindent kell, kell tenni ezekkel a tagállamokkal szemben. gazdasági adatokkal kell alátámasztani a döntéseiket. Az, hogy állítólag sérülékeny a piacuk, ezt adatokkal, statisztikákkal kell bizonyítaniuk. Barózó úr újra akarja éleszteni az egységes piac elképzelését, akkor ennek érdekében az ígéreteket be kell tartani, le kell dönteni ezeket a szégyenletes gazdasági protekcionista és nacionalista falakat. Köszönöm, velem, asszony. A következő zászóla Tavares úr a GUNGL képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. E héten e sorok között elég sokat vitatkoztuk már a munkaerő szabad áramlásáról, a román és bolgár munkaerő szabad áramlásáról, de nem csak erről, hanem például a roma és más kisebbségi csoportok mozgásáról, és nagyon sok jogi kérdést vetett fel ez a kérdéskör. Emlékeznünk kell, hogy a jog azt a célt kell szolgálja, hogy megvédje és segítse azoknak a jogoknak az érvényesülését, amelyek európai, Európa alapértékei, például a mozgásszabadsága. Ugyanakkor egyes európai tagállamok arra használják a jogot, hogy, hogy ellene hassanak Európa alkotmányos szellemének, visszaélnek jogi eszközökkel. És a jogi keretekre figyelnek, és nem az, azon szellemre, amely a jogalkotó szándékában állt. Ilyen értelemben kell tehát vizsgálnunk a, a, az emberek szabad mozgását, amely Európa egyik alapértéke. Az Európai Bizottság hozzáállása is, mintha módosult volna nemrégiben. Korábban azt mondottak, hogy ez a tagállamok ö, asztalára tartozó kérdéskör, ám a szerződések ö, védelme során a bizottságnak hatékonyabban kellene fellépnie ilyen esetekben. A világ sok régiójában, az Egyesült Államokban, Brazíliában hatalmas munkaerő mozgások tapasztalhatóak a piacon belül, és így jobban tudnak reagálni az olyan krízisekre, válságokra, mint például a mostani. Európa nehezebben tud reagálni, éppen többek között ezen megkötések miatt. A tagállamok sok esetben szűk látókörű volt érdekeik alapján lépnek, és nem a közös érdeket szolgáló intézkedéseket hoznak. Emlékeztessük a tagállamokat erre. Köszönöm szépen, Tavares úr! Az EFD nevében Batten úr következik két percben. Köszönöm szépen. A munkavállalók szabad mozgása pozitív a különböző országok számára, és nincs negatív hatása egyáltalán ezeken a piacokon. De az Egyesült Államokban nem, egy, nem értenek egyet, és idézek. Abban az esetben, hogyha az ottaniak lehetőségei nem csökkennek, akkor nincs probléma az emigrációnak. De aztán azt mondta a holland kormány, a GDP növekszik, de ez azért van, mert a fizetéseknek köszönhető, és gyakorlatilag az összességében tekintett fizetések alacsonyabbak lesznek. És a 2008-as gazdasági szakbizottság azt mondta, hogy nincsen olyan bizonyítékunk, ami azt mutatja, hogy a nettó bevándorlás dinamikus pozitívummal járna az, EU, az Egyesült Királyságban. Hogyha nem korlátozzuk az Egyesült Királyságba a bevándorlást, ez azt jelenti, hogy az ottani munkavállalók kevesebb munkához jutottak, viszont az életszínvonal miatt és a különböző mindennapos költségek miatt sokkal több pénzbe kerül az élet hogyha az olcsó munkaerő tömegesen áramlik be egy országba, a, a fejlődő országban, ahol óriási forrásai vannak az ilyen jellegű forrásoknak, mint például a 19. században Amerikának, akkor ez előnyös lehet. De ellenkező hatással lehet például Nagy-Britániában. És ez be is, be is bizonyosodott. A kormányoknak először is saját érdekeiket kell védeniük, és értelmes nemzetközi kereskedelmi politikákat kell követniük, ahogyan ezt tette Nagy-Britannia is, mielőtt az EU-hoz csatlakozott. Úgyhogy az egyetlen értelmes ö, politika az lenne, ö, amit az Egyesült ö, ö, Királyság független pártja követ. Köszönöm, Betlen úr. Most pedig a következő hozzászóló három percben Ungoriánu úr a néppárt képviseletében. Köszönöm, elnök úr. A jelenlegi gazdasági válság határozott lépéseket igényel a belső piac kiteljesítése irányában. Ha nem vagyunk képesek megnyitni piacainkat, beleértve a munkaerőpiacot is minden európai állampolgár előtt, akkor a veszteség nagyobb lesz, mint a nyereség. A jelenlegi bizottsági tanulmányok bebizonyították, hogy a munkaerőpiacának megnyitása haszonnal járna. És azok a félelmek, amelyek a munkaerő megszűnését övezik, amelyet a beáramló munkaerő okozna, abszolút nem megalapozottak ez, ez a huhogás újra és újra ö, igaztalannak bizonyult. 2006-ban brit szakértők úgy mérték, hogy 300 ezer román önti el majd Romániát munkaerő, munkahelyet keresve. Még mindig keresjük ezeket a románokat. Ilyen mértékű beáramlás nem történt. Sőt, állítható, hogy nincs észszerű oka annak, hogy fenntartsák a román és bolgár munkavállalókkal szembeni korlátozásokat. A korábbi tapasztalatok arra mutalnak, hogy a keleti tagállamokból való beáramló munkaerő olyan munkahelyeket foglal el, amelyeket nem akarnak a helyi munkavállalók, amelyek nem vonzóak számukra, így módon egy hézagot töltenek be. Másrészt azt is látnunk kell, hogy a román és bolgár munkavállalók nem azért mennek Nyugat-Európába, hogy a jóléti állam hasznát élvezzék. Mind a, mind a két ország magas képzett munkaerővel bír, amely egyfajta forrása lehet az Európai Uniónak, amelyel élnie kell az Európai Uniónak. A politikai bizalom és a gazdasági nyitottság fenn kell maradjon a tagállamok között. Hogy Barozó elnök két nappal ezelőtti beszédéből idézek, amely a házban hangzott el, vagy együtt úszunk, vagy külön-külön süllyedünk el. Vagy, hogy, hogy ezt tovább for, fordítsam, vagy együtt dolgozunk, vagy külön-külön leszünk munkanélküliek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ungorián úr. Most pedig egy percre. Kirillov úr. Mr. President, the... Elnök úr, a bizottsági jelentés rámutat, hogy a kereslet és a kínálat uralja a munkaerőpiacot, nem pedig a munkavállalók mozgása. Ezen kívül a bevándorlási államotok jövőben nagyon valószínűleg, hogy túl nagy legyen Romániából és Bulgáriából. Az illegális munkavállalók könnyen kihasználhatók. A biztos úr is mondta, ezeknek a munkavállalóknak a bevándorlásán az se változtatna, hogyha ők legálisá válnának. Romániából és Bulgáriából Romániába és Bulgáriába is érkezik sok nem EU-s állampolgár. A meg nem különböztetés és a szabad mozgás lehetőség nyilván alapelve az Európai Uniónak, és nagyon sajnálatos, hogy néhány EU-s tagállam úgy döntött, hogy nem tesz eleget ennek az alapelvnek. Elnök úr, hogy mondjak-e valamit, ami nagyon fontos, mégpedig azt, hogy másodrendű állampolgárságnak az elviselése megkérdőjelezi az egész Európai Unió létét. Köszönöm szépen. Kirillov úr, Parvanova asszony következik kettő percben. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, kedves kollégák! Amikor az euróról beszélünk, és a nagypiacról, nem szabad ö, mesterséges korlátokat állítanunk ezeken a piacokon. Minden egyes állampolgárnak joga van egy másik tagállam területén munkát vállalni. Ha korlátozásokkal élünk, ez ezeknek az állampolgároknak a jogait sérti. Ezért kell mindent megtennünk annak érdekében, hogy elkerüljük annak a jelenségnek a kialakulását, hogy másodosztály állampolgárok legyenek az EU-n belül. Ezért ideje, hogy ezeket a korlátozásokat eltöröljük. Ezért fordulok a bizottsághoz, és kérem, hogy olyan intézkedéseket hozzon, amelyek jobban megnyitják a legális munkavállalók számára Romániából és Bulgáriából a munkaerőpiacot, anélkül, hogy a helyi munkajogot sértenék. A román és bolgár munkavállalók jobb jövőt keresnek. Ez pedig teljesen pozitív jelenség, ez már bebizonyosodott. Ezért kérem a bizottságot, hogy aktívan lépjen fel annak érdekében, hogy elmozdítsa ezeket a korlátokat, és ragaszkodjon ahhoz, hogy a továbbiakban ezeket ne alkalmazzák. Ezért szeretném megint csak a hangsúlyozni, hogy az európai állampolgárok a lehető legnagyobb érték a kezünkben. Köszönöm szépen, Parvanova asszony. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Sajnos Franciaország az egyike eh, a tíz eh, államnak, eh, amely még mindig korlátokat állít a bulgárok és a románok elé. Franciaország kérte ezt, amikor a nyolc új tagállamon kívül Romániára és Bulgáriára is kiterjesszék ezt a korlátozást. El kell mondani, hogy az akkori francia kormány teljesen más volt, mint a jelenlegi, és nagyon félt ettől a két ö, ö, tagállamtól, illetve állampolgáraitól. Óriási arzenált alakított ki a, a jogszabályokból, hogy megakadályozza őket, mert ö, mögöttük a romák állnak. Biztos úr elmondtuk, hogy a mozgásszabadság alapjog az EU-ban. Nagyon sokszor beszélünk a közös értékeinkről, az emberekről, akkor felteszem a kérdést, hogy miért kevésbé pozitívan bánunk az emberekkel, a nőkkel és férfiakkal, mint a tőkével. Hogyha egyszer pozitív a hatásuk a gazdaságra, és főleg most a jelenlegi gazdasági helyzetben. Úgyhogy biztos úr, a bizottság miért nem ugyanilyen energiával próbálja meggyőzni a tagállamokat, hogy meg kell szabadulni ezektől a korlátoktól, mint hogy ezt teszi más gazdasági területeken biztos úr ezen kívül azt mondja nekünk, hogy nem az államok diszkriminálnak a munkavállalókkal szemben. Franciaország nem követhetné ezen a területen? Köszönöm. Köszönöm szépen, Vérfi asszony. Most pedig három percre, Ivanova asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! Az Európai Parlament mindig az európai állampolgárok érdekeit képviselte. Azt hiszem, legtöbben egyetértenek, hogy a diszkrimináció bármilyen alapon is történjen, nem kaphat helyet az Európai Unióban. Az Európai Unió nem akarja ezt látni, nem akarjuk mi sem, hogy a gyermekeink ilyen unióban nőjenek fel a csatlakozási szerződések Romániával és Bulgáriával jóvá hagyták a korlátozásokat. Nem mondhatjuk azt, hogy a romákat nem szabad üldözni, és ugyanakkor jóvá hathatjuk, hogy a munkavállalók szabad mozgását korlátozzák két uniós tagállamból. Amit a kollégák mondtak, valóban a bizottság jelentése azt mutatja, és be is bizonyította, hogy más tagállamokból érkező munkavállalók jót tesznek az adott tagállam munkaerőpiacának azzal, hogy munkát vállalnak az adott piacon. Választanunk kell, kollégák. Kevesebb vagy több integrációt akarunk? számunkra egy út lehetséges. Erős, egységes Európára van szükségünk, de ugyanakkor az alapvető értékeket és szabadságjogokat tiszteletben kell tartanunk, és ezeknek egyike a munkavállalók szabad mozgása. A diszkrimináció nem áshatja alá a politikáinkat. Egységesen sokkal erősebbek leszünk lenne egy felhívásom, egy kérésem az Európai Unióhoz. Működjenek együtt azokkal az országokkal, és legyenek keményebbek azok az országokkal, amelyek ideiglenes korlátozásokat vezettek be, azért, hogy fel emeljék ezeket a korlátozásokat. Ennek segítségével mi is az állampolgáraink szemébe nézhetünk, és mondhatjuk, hogy a 20. században az EU-ban nincs diszkrimináció. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ivanova asszony szavait a következő szóló másfél percben Jatova asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Biztos úr, kedves képviselőtársaim, teljesen nyilvánvaló, hogy Bulgária és Románia bebizonyította, hogy a óriási beáramlása a munkavállalóknak ezen az országokban, Nyugat-Európában nem valósult meg. A statisztikák, közöttük az Európai Bizottság anyaga is bebizonyítja, hogy kevesebb, mint egy százalék a bolgár munkavállalóknak igyekszik külföldön munkát találni. Ezek a félelmek tehát nem váltak valóra, és nem változott mindez a gazdasági válság idején sem. Nyilvánvaló, hogy oda vándorolnak ki a munkavállalók, ahol igény van a általuk bírt tudásra, és az egyes tagállamok által fenntartott korlátozások nincs értelme. Ugyanakkor a szürke gazdaság és a nem bejelentett munkavállalás gyakorlatát segítik elő. Hollandiában például a román és bolgár munkavállalók száma 8%-kal nőtt ami azt mutatja, hogy a, a korlátozások nem fogják megoldani a, a munka nélküliség problémáját Európában, haszontalan eszköz ez. Fontos tehát, hogy végre elgondolkozzunk e felől, és az érintett tagállamok gondolják újra át ezen korlátozásokat, azok értelmét. Fontos, hogy erről a tanácsban is folyjon vita, és itt a mi véleményünk is meghallgattassék Ehhez szövetségesekre van szükségünk, hogy megszülessek azok az intézkedések, amelyekre szükség van. A bizottság a szerződések őrzője, nem szabad megengedni a kettős mérce alkalmazását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Weber úr él szó. Asszony él szó. Mikrofon nélkül. Own language, but listen to your... Az anyanyelvemen akartam hozzászólni, de úgy döntöttem, hogy inkább angolul szólok hozzá. Először is azért, mert szeretnénk, hogyha közvetlenül megértethetnénk magunkat, nem a tolmácsokon keresztül. Másodszorban. Evening. Uh, we will mostly hear Romanian and... Ma ebben a teremben főleg bolgárok és románok ülnek. Biztos úr, ön említette, hogy több tanulmány mutatja azt, hogy a közép- és kelet-európai országok belépése után A problémák nem azokban az országokban merültek fel, ahol befogadták ezeket a munkavállalókat. Ezekben az országokban a GDP nőtt, tehát itt nem félnek attól, hogy beáramlanak a munkavállalók innen. Az, hogy ön említette, nem csak Romániát és Bulgáriát érintik a korlátozások, hát ez inkább csak azt mutatja, hogy a diszkrimináció több európai állampolgárt érint. Be kell vallanom, hogy megdöbbentett az ön válasza, amikor azt mondta, hogy a tagállamok döntési joga az, hogy bevezetik-e a korlátozásokat, vagy sem. Hogyha minnyáján beismerjük, hogy ez egy alapvető jog lenne, akkor hogy lehet az, hogy egy tagállam dönthet szabaton, amikor tudjuk, hogy az alapvető jogoknak a betartatása az unió kompetenciája, és nem esik a szubszidiaritás elve alá. Én úgy gondolom, hogy a bizottságnak sokkal többet kellene tenni, hogy rákényszerítse a tagállamokat, hogy feloldják ezeket a korlátozásokat. Köszönöm szépen, Weber asszony. Most Másfél percben Tikeo asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, a személyek szabad mozgása az egyik alapelve az Európai Uniónak. A nagy piac ezen alapul, és a munkavállalók mobilitása nagyon fontos előfeltétele a munkanélküliség elleni harcnak. Nem lehet ezt kifogásként használni, azért, hogy a továbbiakban a bolgár és román munkavállalók ne mozoghassanak szabadon. Azt is el szeretném mondani, hogy a tagállamoknak prioritásként kellene kezelnie a, az EU állampolgárokat szemben a harmadik országból származókkal. A román és a bulgár munkavállalók szabad mozgása előtt álló korlátok csak a szociális dömpinget segítik elő az a tény, hogy azok az országok, amelyek még mindig alkalmazzák ezeket a korlátokat, a szüzeti életből ellenkező kéréseket kaptak, azt mutatják, hogy ha a korlátozásoktól megszabadulunk, ez mindenki számára csak jó lesz, mert minden egyes munkavállaló adót fog fizetni, TB járulékot fog fizetni, az Európai Unió számára pedig elsősorban 500 millió állampolgárt jelent. Tartsuk tiszteletbe a jogaikat. Arra kérem a bizottságot és a tagállamokat is, hogy szándékozzanak minden egyes korláttól megszabadulni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tikó asszony. Most egy percben Iván képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma este egy olyan, egy problémáról, egy megoldásról, meg egy olyan hozzáállásról beszélünk, amelyet nagyon nehéz megértenem. A bizottság részéről nehéz értelmeznem ezt a hozzáállást. A öregedő lakosság és a fényében látnunk kell, hogy kelet, a kelet beáramló munkaerő jótékony hatással lehet ezen gazdaságokról. Olyan Európai Uniós állampolgárokról van szó, akik több ezer kilométert hajlandók utazni, csak azért, hogy akár rövid ideig is dolgozzanak ezekben a nyugati országokban. Olyan munkákat ellátva, amelyeket a francia, holland, vagy spanyol munkavállalók nem szívesen töltenének be. Tehát a nyugat-európai problémákat kelet-európai munkavállalók oldanak meg. Nehéz tehát megérteni az Európai Bizottság hozzáállását mindezekkel szemben hiszen ezt a problémát meg kéne oldanunk, és ezen munkavállalók jogait tiszteletben kell tartanunk. Nem tudjuk például, hogy a, TB befizetései, mi történik pontosan ezeknek a munkavállalóknak, mikor hazatérnek hazájukba. Köszönöm szépen, Iván úr. Most pedig másfél percre. Kretó asszony. Köszönöm szépen. Ahogy már mondták, négy évvel Románia és Bulgária csatlakozása után még mindig fennáll ez az akadály. Ez pedig nem csak ellentmond az európai projektnek, hanem figyelmen kívül hagyja azt, hogy ezeknek az országoknak a csatlakozása pozitív hatással van a gazdaságra, a munkapiacra. A szabad mozgás alapvető fontosságú. Hallottuk, hogy az adatok csak alátámasztják, hogy mennyire abszurdak ezek a korlátozások. Európának a népessége öregszik, hiány van a munkaerőpiacon, tehát a beáramlás szükségszerű. Franciaországban a romáknak a helyzete hasonló ehhez. Ezt a krízist el lehetett volna kerülni, hogyha ezek az emberek munkát találhattak volna, és nem rekesztették volna őket ki. Néhányan úgy gondolják, hogy megoldhatnak egy válságot azzal, hogyha rendőrállami intézkedéseket vezetnek be. Ez képmutatás, a prostitúció, a kéregetés, ezek a szegénységnek a következményei többek között. Az egyetlen életképes megoldás az, ha nem diszkrimináljunk az unió állampolgárait. Köszönöm szépen! Akkor pedig a spontán hozzászólások között következnek. Mikolasik úr. Muchas gracias, señor presidente. Vážený... Köszönöm, Köszönöm. Szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves elnök úr, kedves biztos úr, kedves kollégák! Nagyon sok jelentés és statisztika bizonyítja, hogy a munkavállalók szabad mozgása előnyös a gazdaság számára, és nincsen negatív hatása a munkaerőpiacra. Én magam úgy gondolom, hogy a lehető legmagasabb mértékű szabadság a mozgás terén, beleértve a munkavállalást a tagállamokban, minden egyes európai állampolgára kellene, hogy alkalmazható legyen, és nagyon fontos előfeltétele a belső piac jó működésének. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy minden tagállamnak, minden tagállam állampolgára számára nyitva kell tartani a munkaerőpiacát, ez igaz Romániára és Bulgáriára is. Kérem a bizottságot, hogy ne hosszabbítsa meg ezt az átmeneti korlátozást az állampolgáraink vonatkozásában. Ez nem felelne meg az EU szellemének, és az EU alapvető emberi jogainak kartájának sem, amelynek 45. cikkében biztosítja a szabad mozgást. Köszönöm. Köszönöm. Mikolásik úr, Pazescu asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kifejezni azon reményeimet, reményemet, hogy a román és bolgár munkavállalókat sújtó korlátozások az európai munkaerőpiacokon nem maradnak fenn 2011 után. Szerintem nem szabad fenn megengednünk, hogy nem megindokolt félelmek alapján politikai szempontból kiaknázzák ezeket a félelmeket, és ennek alapján zárják le a munkapiac, munkaerőpiacaikat ezek az államok. Annak, annál is inkább mondható ez, mert pozitív hatással volt a, ez a munkavállalók tevékenység az adott államokban, és nem ö, csökkentek a bérek. Ezen túl a mobil munkavállalók nagyban hozzájárultak a befogadó országok erősödéséhez, és ha elbocsátásra került sor, akkor főleg őket, bocsát éppen őket bocsátották el. A franciaországi roma ö, bevándorlókkal kapcsolatban a legfontosabb az új tagállamokban a, ö, ezen bevándorlók társadalmi, munkavállalók társadalmi integrációja. Hozzáférésük a munkaerőpiachoz javítaná a helyzetüket. Köszönöm. Most pedig Danfilla asszony. Az necesar ca politicile Uniunii Europene. Köszönöm szépen, elnök úr teljes mértékben szükséges, hogy az Európai Uniós politikákat a munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatban betartassuk, és minden állampolgár, akár régi, akár új tagállamú származik, jogait elismerjük. Az Európai Uniónak azonnal egy közös szabályzói keretet kell elfogadnia, amelynek feladata a migráns munkavállalók helyzete lenne, akik Kelet-Európából érkeznek. Nincsenek szociális garanciák ezeknek az embereknek a számára. Sokan bármilyen munka ajánlatot elfogadnak, amelyek félig jogszerűek. Csak hozzáférhessenek a munkaerőpiachoz. Biztos úr, egyöntetően kell alkalmazni minden egyes tagállam számára a jogokat és kötelezettségeket, akár régi, akár új tagállamokról van szó, és itt különösen a bolgár és a munkavállalók szabad mozgására beszélek. Köszönöm szépen, Lencila asszony. Figerida asszony következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. A romák tömeges kiutasítása Franciaországból ö, és Bulgáriában és Romániában azt mutatja, hogy problémát jelent az ideiglenes kirekesztés az Európai Unióban. A xenofóbia borzasztó méreteket öltött a bulgár és román munkavállalókkal szemben. Ezt a francia kormány megpróbálja más okok mögé rejteni, Úgyhogy végül is a legfőbb kérdés, ami előttünk áll, az nem más, mint az, hogy a bizottság, a tanács és a kormányok hajlandók lesznek-e a növekedési politikára ö, koncentrálni, a tisztességes, méltó munkavállalásra, vagy pedig tovább ö, növeli a diszkriminációt. Köszönöm. Egy percben Kelly úri a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon fontos kérdésről beszélünk. Minden európai állampolgár számára alapvető jog kellene legyen, beleértve a munkavállalókat is, hogy a szabadság jogaikkal éljenek, és a tagállamok is hasznát látják ennek. A saját hazám hatalmas előnyét látta a kelet-európai munkavállalók beámrolásának. Nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a kelt a tigris úgy megizmosodott. Most, hogy a kelt a tigris haldoklik, nagyon sokan hagyják el az országot, mert nem találnak munkahelyeket. Hosszú távon vizsgálva a kérdést, az egyetlen módja annak, hogy valóban garantáljuk a szabad munkaerő áramlást, az, hogyha az Európai Unió szerte egyforma bérek és egyforma biztosítási rendszer működne. Persze ez nagyon messze van még, sőt ilyen recessziós időkben balondos gondolatnak tűnhet, ám mégis fontos, hogy azokat a szabadságokat biztosítsuk, amelyeket célul tűztünk ki. Köszönöm, Kelly úr. Ne aggódjon, a kelt a tigris majd újra életre kell, ne aggódjon. Akkor pedig egy percre. Gyád úr. Ja, vielen Dank. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Igaz, a munkavállalók szabad mozgása az Európai Unióban nagyon jól méri azt, hogy az egységes belső piac hol áll. Az is igaz, hogy a munkavállalók szabad mozgása a jövőben magától értetődő lesz. De nagyon nagyok a jogi keretkülönbségek és bevételi különbségek a tagállamokban. Hogyha csak arról van szó, hogy bizalmat teremtsünk az emberek között, igen, akkor az ideiglenes átmeneti korlátozások szükségesek, de egyébként ezek ideiglenesek. Az, hogy ezeket kiterjesszük, természetesen erről szakmai vitát kellene folytatni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jár úr. Biztos úr, öné a szó, hogy lezárja a vitát. Köszönöm szépen. Hogy lezárjam ezt a vitát. Az átmeneti intézkedések azért vannak, hogy segítsenek a tagállamoknak az új tagállamok csatlakozása következtében kialakult munkaerőpiaci helyzeten. Nem azért, hogy gátolják a munkavállalók mozgását egészen eddig a, ennek az időszaknak a végéig. Hiszen az egyik legnagyobb eszköz a kezünkben nem más, mint állampolgáraink léte, és mindenképpen támogatnunk kell a szabad mozgást, hogy hatékonyan tevékenykedhessenek a nagypiacon. Kelly úr említette azt is, hogy milyen sokat segítettek a munkavállalók. El kell mondanom, hogy az egészségügyi munkavállalók, akik ezekből az országokból származnak, gyakorta az új tagállam számára kedvezőtlen helyzetet teremtenek. Ezért nagyon jó lenne, ha minél előbb megszabadulnánk ezektől a korlátozó intézkedésektől. A bizottság csak monitorozni tudja ezeknek alkalmazását, de a továbbiakban is támogatni fogja az illegális munkavállalás elleni harcot, ami viszont nagyon fontos, arra ösztönzi majd a tagállamokat, hogy vizsgálják felül döntéseiket a bulgár és román munkavállalók előtt álló korlátozások vonatkozásában, tekintettel a munkaerőpiaci helyzetükre. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Ezzel ezt a napi rendi pontot lezárom, és a következő napi rendi pontra térnénk át, ez a bizottsági nyilatkozat, a klónozott állatokból